autonóm új gúr régió, kínai új régió, kultúra és öröksége. Kélem úr kapja meg a szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Az új gúrok gyakorlatilag kisebbségé váltak saját történelmi hazájukban. Nemzetközi segítségre szorulnak, hogy megőrizhessék kultúrájukat, identitásukat. Igazából Kaskár ősi városa veszélynek van kitéve. 85%-át a hagyományos ö, városnak lekívánják rombolni a modernizációs törekvések fényében. Modern épületek, ö, magas bérházak fogják felváltani a Kasgári óvárost. Meg kell, igazából meg kellett győzniük a benszülött, hogy a helyi lakosokat arról, hogy meg kell őrizni a örökségüket. Az ujgó nyelvet iskolában kell tanítani a kínai nyelvvel azonos szinten. A kínai hatóságokat szeretném arra felkérni, hogy fogadják el az ICOMOS javaslatait, amelynek nagyszerű tapasztalata van a történelmi tájképek kezelésében. És kérem a kínai kormányt, hogy Kaskát építse be az UNESCO világörökségbe. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérem, kolléga, most pedig Sáke asszony egy percre. Commissioner, dear colleagues. Biztos úr, kedves kollégák, reform és a fejlődés címén le akarják rombolni az ősi Kaskár városát. Itt nem csak a kulturális örökségről van szó, hanem mindez nagyon fontos az új úr és a lakosságnak. Kína a kulturális diplomáciát felerősíti mindenütt a világon, de közben homogenizálni akarja az ország kultúráját, pedig ez a kultúra igen sokféle. Az emberi jogokat, a kisebbségi jogokat mindenképpen tiszteleten kell tartani. Arra szólítjuk fel a kínai kormányt, hogy Kazasztánnal, Kirgisztánnal, Tajdikisztánnal és Üzbegisztánnal vegyék fel Kaskár városát is az UNESCO világörökségi státuszára, és lépni kell ezen a területen. Olvasd ez a Köszönöm, Sáke asszony. Ödönberg asszony. Egy perc. Tenetemet A mai vita a kisebbségekről szól többek között Kínáról. A dalai láma döntése után tudunk erről beszélni, miután eldöntött, hogy nem kíván tovább a szellemi vezető lenni. Ez egy újabb diszkriminált kisebbség, az ujgur mozolmán kisebbség. Kína azt mondja, hogy a terrorizmus ellen harcol, csak most sajnos a történelmi örökséget teszi tönkre, semmisíti meg. Kaskár városában az óvárost szüntetik meg, rombolják le. Több mint egy millió turista évente megy ebbe a városba, középkori város magat megnézni. Az Európai Unió szerencsére hatásosan fel fog lépni az Európai Unió, tehát Kínában, Kínával szemben. Köszönöm Henriette Ödenberg asszony, most pedig Brébosz asszony egy percre. Köszönöm. Elnök úr, világos, hogy Kasgár az újgul kulturális identitás par excellence példája. Januárban konferenciát szerveztem Brüsszelben, és láttam, hogy a kínai destruktív urbanizációnak milyen hatása van az ujgur népességre. Különböző ügyeket hoznak fel, például a közbiztonságot, de csak 15%-át akarják megtartani a régi városnak, és szabadtéri múzeumként akarják ezt meghagyni, de lépni kell, még nem lesz túl késő. A parlament bírálja a kínai kormányt, azért, mert a demonstrációkat néhány évvel ezelőtt brutálisan elfolytotta, és fel kell szólítani Kínát azért, hogy megpolitikát folytasson a területen, azért, hogy a helyiek kulturális örökségét védjék, és munka lehetőségeket teremtsenek. De most Kasgárt el akarják pusztítani, és nem figyelnek oda a helyiekre. Nem akarják azt sem engedni, hogy az UNESCO világörökségi státuszát megkapja a Kasgár. Így bánik a kommunista párt a kulturális sokféleséggel. Köszönöm, Prépoz asszony. Ugye ön jól tudta, másfél perce volt, én hibáztam, tenök úr, elnök úr. Az EU motója sokféleség az egységben, vagy egység a sokféleségben. Sajnos hát az nem mondható el kéne, a kommunista hatalom birtoklói azok az egységgel foglalkoznak, és nem ünneplik a sokféleséget. Az, hogy kínai többségi kultúrát ráerőltessék a legnagyobb népessége rendelkező országban, ez sok feszültséget okoz. Tudjuk, hogy a tibeti buddhista kultúrát elnyomták az elmúlt 60 évben, most ugyanazt a veszélyt látjuk lebegni Kaskár felett Xinjiang tartományban. 2000 éve Kaskár a Sejemút egyik kiemelt városa volt, különleges közép-ázsiai kultúrával. Most pedig az egészet le akarják rombon, és új épületeket akarnak felhúzni. Hát ez Pekingnek arról vonatkozó ö, törekvés, hogy a szeparatistákat, szeparatistákat megtörje. Együtt érz, nem feltétlenül érzek egyet a szabadításokkal, nagy néhányuknak van kapcsolatuk az Alkaidával, de azért a kínai kormányt arra kérném, gondolja végig, hogy Kaskar ősi városát csak úgy lerombolni, hát nem hiszem, hogy azok valóban az állam elleni erőszakot elkövetőknek a hangulatát csitítanám. Köszönöm szépen, tának, most pedig Tavares, kettő percre. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Igazság szerint a három sürgősségi vita, ami ma délután folyt le, ezek közül ez a harmadik az, ahol a legtehetetlenebbek vagyunk. Az Európai Unió morálisan tud fellépni meg és hallatni a szavát. De amikor Kína kerül szóba, akkor tudni kell, hogy amit itt mondunk, azt aláaknázza néha a kormányunk Sarkozy, Merkel vagy Szokrates a Lisszaboni látogatása során a kínai vezetőnek, államfőnek biztosította, hogy ne kelljen a tüntetéssel találkoznia. Nem sikerül kilépni a jelenlegi helyzetből. Sankhájba, Kantonban, vagy Ujgúriában, sem pedig Tibetben. Nehéz az Európai Parlament dolga, hogy hallassa a hangját a maga állásfoglalásával szemben azzal a helyzettel, amikor az újgurok a kulturális, etnikai sokszínűséget képviselik Kínában. Nehéz megmenteni az építészeti örökséget is. A mi országaink vezetői vetik bele magukat a kínai vezetők karjaiba gesztusokat tesznek, Ezért ki kell lépnünk abból, hogy ezt elfogadjuk, hallassuk a szavunkat, az erkölcsi meggyőződésünket, és változhatunk el stratégiákon. Kollégét Tavares. Köszönöm, Tavares kolléga. Most pedig a frakciók hozzászólói következnek. Bent Posselt következik. Elnök úr, az új górok már elhangzott, nem kisebbség, hanem egy ősi kulturális kultúrnép a Sejem út mentén, akik egyre inkább bekerültek a kínai hatalom keze alá. Münchenben egy konferenciát, van egy a Brunschild mozgalom, a Habsburgház egyik képviselője, a vezetőjének a mozgalomnak. Mi az újgórókért kiállunk, és barátilag fordulunk Kína felé, egy kulturális etnocidium veszély áll fenn. Gyakorlatilag a legnagyobb, a világ legnagyobb kultúrnépének el kellene ismernie, hogy egy kultúrnép egyik jellemzője más kultúrákat meg kell óvni, védeni, tiszteletben kell tartani. Akkor is a kisebb kultúrákról van szó egy ilyen hatalmas birodalomban. A kínaiaknak saját alkotmányokat kellene alkalmazni. Három helyen szerepel a kínai alkotmányban hogy meg kell őrizni a kulturális örökséget. Azért mondom világosan, egyértelműen, a kínai partnereinktől szeretnénk, valamilyen közeledést szeretnénk az ujgurok kultúrás örökséget megőrizni. Köszönöm szépen, Passzát kollénk, a következő Kredo asszony. Köszönöm szépen, elnök úr! Ami engem illet, én úgy gondolom, hogy más szemszögből kell néznünk a dolgokat. Meg kell győződni arra, hogy ne partizán állásfoglalásunk legyen. Szerintem, ami Xinjiangban történik, az azt mutatja, hogy erőszak van ott, és nekünk az etnikumok közti párbeszédet kell elősegítenünk a kínai hatóságoknak joguk van megvédeni az országok biztonságát, hiszen ott van az iszlám fenyegetettség a területen, a térségben. Szerintem a demokráciát kell támogatni. Mindannyian tudjuk, hogy Ujgúria második Tibetté válhat, ez közvetlen veszély bejelentették Kínában a változat, változást 85 százalék e, el fog tűnni Kesgárnak. Ez azt jelenti, hogy a kínai népköztársaság el akarja tüntetni ezt a műemlék együttest, amely a Sejjem útján helyezkedik el a kínai köztársaság alkotmányát még Peking is be kell tartsa. Egyre inkább cinikusan bánnak el a az ujgurokkal, a tibetiekkel, általában a kisebbségek. Ez egy kulturális népírtás, amit nem fogadhatunk el. Köszönöm. Köszönöm szépen. Újland asszony, most pedig másodpercet Páska kolléga kapja meg a szót. Vážený pán predsedajúci, vážený pán... Köszönöm szépen, elnök úr, hogy szót kaptam. A régi fontos kulturális örökségről van szó, nem csak erről, hanem másokról is. Ez a jelenlegi Kína is része ez a muszulmán újgurok középpontja, központja, ez a legnagyobb kisebbség Kínában. Kína többször próbálta meghódítani őket, korábban nem sikerült. Most az identitást is megpróbálja veszélybe sorolni a kulturális örökséggel együtt. A hivatalos kínai vezetők más történelem felfogással kellene bírjanak. Nem csak a saját hagyományokat kellene kövessék, hanem más nemzetekét is. A tibeti, az ujgur kulturális örökséghez való viszonya a kínai vezetőknek azt mutatják, hogy, mutatja, hogy nem tudják elfogadni, hogy kisebbségek élnek ott. Azt üzletet küldünk, hogy mi minden műemléket szeretnénk ott megtartani Kínában. Köszönöm. Vielen Dank, Herr Köszönöm szépen, Paskál úr. Elnézést kérek. Túlságosan hamar kalapáltam. További felszólalók következnek. Egy percre kell kolléga. Eh, Kaskár. Van három és fél millió ember él, egy kicsit kevesebb, mint eh, Írország lakossága. Közelebb van Bagdadhoz, mint Pekinghez, és eh, a Sejem úton helyezkedik el. Az egyik legjobban megmaradt színhely, ahol az iszlám architektúra fennmaradt, és ez mindenképpen örökségnek, kincsnek számít. Ahogy elmondták, itt nagy veszély van, egyrészt mert a kínaiak fejleszteni akarják a várost, és ez nem fogadható el számunkra, ez a rombolás, mert úgy gondoljuk, hogy igen, nagy kincset veszítenénk el. Mit tehetünk? Talán nagyon keveset, de legalább emeljük ki, hogy ez mennyire fontos, és ezt fel kellene venni, kellene venni az UNESCO örökségbe, a sejemutat, és meg kellene őrizni a jövő számára, mert hogyha eltűnne, akkor ez Kína számára is nagy veszteség lenne. Köszönöm. Köszönöm, Kelly kolléga. Répó kolléga egy percre. Köszönöm szépen. Ez az állásfoglalásom egy nagyon fontos kulturális örökséggel kapcsolatos, a kutás identitással kapcsolatos, egy egész néppel, nagy iszlám ö, városa ez Közép-Ázsiának, a Hán eh, dinasztiára nyúlik vissza, a Sejem úton helyezkedik el, amely eh, Európát és Ázsiát összekötötte. Óriási eh, kulturális fontossága van. Ezért akcióba kell fognunk, hogy megmentsük ezt a várost a jövendő generációk számára az ujgur kulturális identitás kérdése, és ez egy stratégia része Kínában, hogy ezt szüntessék meg. Eszközöket kellene felcímkézni ennek a megmentésére. Köszönöm. Köszönöm szépen, Rébo kolléga. A spontán felszólalók között Makovály asszonynak adom meg egy percre a szót a jövőbeni eh, nemzedékek a mostani akcióinkon eh, múlnak. Eh, Kásgár az iszlám kínai történetének pillére. Tavaly bejelentettek egy tervet, amely Kásgár városának 85 százalékát semmisítené meg, új lakások épülnének. Ezt a megsemmisítés le kell kell állítani. A Sejemút védelmet kell élvezzen az UNESCO világörökség részekén. Ezt az Kína ehhez csatlakozott 1985-ben. Köszönöm szépen, Nakovai asszony. A Roméva Érhoida kolléga egy percre. Uh, Köszönöm. A kulturális örökség mindenképpen fontos az identitás megőrzésére, ez így van Európában, Kínában és mindenütt. A kínai hatóságok ezt tudják, mégis láttuk, hogy hogyan rombolták le önkéntesen ezt az örökséget, vagyis ezt az identitást több helyen, Tibetben például, és most ugyanezt teszik az újgur színhelyeken, például Kásgárban Éppen ezért fontos, hogy még egyszer elmondjuk az álláspontunkat, és kérjük, erőteljesen kérjük a kínai kormánytól, hogy azonnal állítsa le Kasgár lerombolását, és szakértőket kell alkalmazni ott a renoválás érdekében a kormány hitelessége attól is függ, hogy hogyan foglalkozik a kisebbségekkel, hogyha hiteles akar lenni nemzetközileg Kína, akkor megfelelően kell, hogy bánjon a kisebbségekkel, és az ujgurok jogait is tiszteletben kell, hogy tartsa a normák szerint. Köszönöm, Rommé Verüde kolléga. Rübig kolléga egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Hán biztos úr. Azt gondolom, hogy a kultúra globális szinten az identitást nagy mértékben a középpontba állítja. Karl Habsburg a héten bejelentett, hogy mennyire fontos az identitás szempontjából, hogy a kulturális örökség ne csak az ujgurok számára álljon rendelkezésre, hanem világ örökség legyen. Kínának néhány jelzést, gesztus kellene tennie. Például nem régiben Benszú állammal egy megállapodást kötöttünk, közvetlen, befizet, közvetlen befektetés dollárban is lehetséges lenne, és itt lehetőséget látok arra, hogy ez a régió is a középpontba kerül, és a különböző városokban, régiókban, Kínában ugyanolyan jogokkal rendelkezünk majd, kiváltképpen a nemzeti, nemzetközi kapcsolatok nagyon sokat segíthetnek. Köszönöm szépen, Rübi kolléga! Eszája asszony egy percre kapja meg a szót. Kiitoksia puhemies. Kínassa... Köszönöm szépen az alapvető jogai a kínai kisebbségeknek nem tartatnak be. De az etnikai jogokra is gondolok. A kínai kommunista párt megtagadja a lehetőséget, hogy Kázsugár részvénypályázaton, hogy UNESCO védettséget élvezhessen. A kulturális központokat zár be Kasgárban, nem számít kínai kulturális örökségnek. Pont az ellenkezőjét csinálja Kína annak, amit kellene, lerombolja az épületeket, lerombolja a várost, a jövő nemzedékeket megfosztja ettől a várostól. Kegyetlenül támadja az ujgur nép kulturális örökségét az a ö, valóság, ö, hogy ö, Kína monokultúrás társadalom. Vielen Dank. Köszönöm szépen, Eszály asszony. Czáneszki úr, ügyrendi kérdéssel fordul hozzánk? Ügyrendi kérdéssel? Csak szót akartam kérni, elnök úr, ebben a témában, ha lehet. Sajnos a nem, nemzetközi jele, az ügyrendi pont nemzetközi jele ez. Baszeszkó asszony kapja meg a szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Káskár történelmi központja veszélynek van kitéve. Ugyanakkor elmondható az ujgurokról és hagyományaikról is. A kínai hatóságok ujgur politikája tönkreteszi identitását ennek az ujgur népcsoportnak, és a Sejemút mentén található városnak tönkreteszi a hagyományokat, és az kisebbség, kisebbségjogokat is megsérti. Ez az iszlám kultúra egyik középpontja Közép-Ázsiában, az utcák, az utak, a lakások, az épületek Kaskárban felújíthatóak. A lakosság érdekében a kérdés azonban, miért nem akarnak ilyen munkába befektetni a kínai hatóságok az történelmi központot fel lehetne újítani. A világörökségi listára kellene feltenni Kaskár városát. Jó lenne, ha a kínai kormány alternatív megoldást keresne. Köszönöm szépen, Bezeszka asszony. Majdnem mindenki betartotta az időt, és ennek kollegiális gesztusnak köszönhetően még adhatok Korhol asszonynak és Száneszkónak. Korhol asszony, még adhatok további szót. Kiitoksia. Sureisen sijaan. Köszönöm. Kaskár Kína nyugati részén található, és a kasgáriak igen sikeresen tartották életben a hagyományaikat, nagy turista látványosság, de a kínai hatóságok úgy döntöttek, hogy mindent ellenőrizni fognak, ami ott történik. A kasgári nép jogait viszont meg kell tartani, bármi történjék is ott a biztonsági struktúrát javítani kell, és lehet is. Mégpedig úgy, hogy nem rombolják le a régi várost. Nem ez a módja ennek. A rombolást le kell állítani, és meg kell őrizni ezt a csodálatos kulturális örökséget. Köszönöm szépen, Korhola asszony, és az utolsó felszólaló Csárnécki. Szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, elnézést kérek, hogy nem tudok elég világosan kifejezni magam. A vitában szerettem volna részt venni, nem lehet ezen csodálkozni. Én is Bacescu asszonynak adtam volna előbb szót, mint saját magamnak az újgur muzulmán kisebbség Kínában egy EP-s állásfoglalás is foglalkozik velük. De ezt más kisebbségek fényében kell nézni, például a katolikusokat is, a keresztényeket is diszkriminálják Kínában. A kínai hatóságok olyan szervezeteket állítottak fel, amit a katolikus egyház nem ismer el, nem haladhatják a valási közösségeket, a közösség a hangjukat kínál. Köszönöm szépen, Cseveske úr, ezzel lezártuk a spontán felszólalók listáját. A biztos úr kapja meg a szót a vita lezárásához. Hán úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt parlamenti képviselők, az kutatás örökség megőrzése nagyon fontos, nagyon fontos a kisebbségek védelme, hagyományaik fenntartása, életvitelük fenntartása, fontos kultúrás örökség lerombolása, súlyos csapást mér nem csak az örökségre, nem csak az ideológiai örökségre, hanem az általános világ örökségre. Az Európai Unió aggodalommal figyeli az őség Táskárvárosra vonatkozó az autonóm Schengen tartományban lévő város jövőjét. Kaskár egy olyan kulturális központ, ahol az ujgur kisebbség találja meg saját magát. Öm, azt mondhatni, hogy ugye Jeruzsálem is több vallási felekezetnek fontos otthona. Ami Kaskár városát illeti, meg kell óvni a várost földrengésektől, tűzveszélytől. Ez persze egy nagyon szép cél, ezt fogalmazta meg a kínai kormány, de a civil társadalom Kínában és nemzetközi szinten aggodalmát fejezte ki a kínai kormány által alkalmazott módszerek miatt. Aggódnak amiatt, hogy az óváros 85%-át kívánják a földdel egyenlővé tenni. Ősi épületek, a madráza, például ezeket mind a szimbolikus értékű központi épületeket le akarják rombolni, és 200 ezer embernek el kell hagyniuk otthonaikat. És úgy tűnik, hogy nem is kérték ki az érintettek véleményét. Attól félnek, hogy az épületek tönkretétele, amelyek az ujgur kultúra alapját képezték több száz éven keresztül, ezek lerombolása súlyos hatással lesz a jövőben az ujgur kultúra megőrzésére. Kína mm, furcsa módon nem jelöltette Táskár városát a világörökségi listára, pedig az UNESCO feltételeknek megfelel az Káskári Központ. A UNESCO azonban a kínai hatóságokat mm, felkereste azzal kapcsolatban, hogy milyen fontos szerepet játszik a káskári örökség. Mi is osztjuk, az EU is osztja az UNESCO és mások aggájait, és szeretnénk Kínával megértetni, hogy meg kell őrizni ezt a kulturális örökséget. A kínai hatóságoktól azt kell kérni, hogy a káskári lakókat, lakosokat megkérdezik, és figyelembe veszik véleményüket. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Hán biztos úr, köszönöm szépen. Hat indítványt nyújtottak be. A vitát ezzel lezárom, most pedig rátérünk a szavazásra. Először Pakisztáról szavazunk,